ból kilépett, és a függetlenek közé lépett 2010. június 23-án. A holland illetékes hatóságok tájékoztattak arról, hogy Louis Bontes és Lucas Hartong és Janine Hennis Plássert asszony helyére Jan Mulder lépett 2010. június 22-től, tehát tegnap óta. Üdvözlöm az új, két új kollégát itt körünkben. Köszönöm szépen. A hármas cikk kettes bekezdése alapján, az parlamenti szabályok alapján megvizsgáltuk a mandátumokat, és a vagyonnyilatkozatokat is. Lukasz Hartong és Jan Mulder eh, minden joggal fog ezentúl eh, eh, rendelkezni, és kijelentették, hogy nem rendelkeznek olyan funkciókkal, amelyek ellentmondanának a parlamenti képviselő funkciójával.